Jó napot kívánok! Megkezdjük az ülésünket, kérem figyeljenek ide. Üdvözlöm a meghallgatás önöket a Gender Equality Dinovan Banapolasz vagyok, és eh, altern, póttagja vagyok ennek a szakbizottságnak a nők egyenjogsággal foglalkozó Permes Bereznek más ülésen kell részt venni, úgyhogy nem tudott eljönni a bal oldalon. Regina Bastos van, aki a FAM a Nőjogi Bizottságot képviseli itt. Egyébként két panelünk lesz. Ő is átveszi majd az irányítást a későbbiekben. Én az első részt vezettem. Természetesen a szabadidő és a munka viszonyai meghatározza az életminőséget, ez egyik legfontosabb célja az EU-nak, és mindenképpen munkahelyteremtő hatása is lehet, illetve segíti a fiatalok elhelyezkedés a társadalomban. Hogyha el akarjuk érni ezt az egyensúlyt a munka és a család között, ez komoly társadalmi egyensúlyjal jár, és ehhez szükség van természetesen bizonyos juttatásokra, és családi ellátásokra. Például a részmunkaidőre, a rugalmas munkaidőre, a távmunkára és egyebekre gondolunk ebben az esetben, ez mindenképpen jó hatást gyakorolhat. A szociális partnereknek partnereket be kell vonni tagállami szinten a megfelelő szabályok kialakításában, amikor, kialakításában. Üdvözlöm azokat a képviselőket, akik részt vesznek ezen a közmeghallgatáson. Szeretném még elmondani, hogy az első panel címe a munka és szabadidő vagy család viszonya, mint az egyenjogoság egyik fontos tényezője, Claudia Menne, az egyik előadó, az Európai Szakszereti Szövetség egyik titkára, a következő alódó Konstantina Davakillas, aki kutató a London School of Economics and Political Science-en, illetőleg Agnes Parencirion a következő előadó, és az utolsó az első panelben a Eurofund egyik vezető munkatársa. Ezt követően pedig kérdéseket lehet feltenni, amire az elő, amire az elő, amikre az előadók válaszolnak. Ezt követi a második panel, amely a szabadidő és a munkaidő összehangolásáról szól. Itt az első előadó Isabel Welpe lesz, a Müncheni Műszaki Egyetem egyik tanszékvezetője, illetőleg Anna Rubin, aki a svéd baloldali párt elnökségének tagja. Utána megint kérdéseket lehet feltenni, és lezárásképpen Regina Bassos, illetve én magam foglaljuk össze az mai napot. Most pedig Regina Bastos kap szót, aki a FAM, a Nőjogi Szakbizottság tagja. Igen, köszönöm szépen Papadopoulou asszonynak is. Regina Bastos vagyok. Gustafsson urat képviselem, aki egyébként a Nőjogi Bizottság eh, elnöke. Pillanatnyilag az ENSZ nőjogi konferenciáján vesz részt. Szeretném üdvözölni a résztvevőket a, a vitán. Szer természetesen fontos, hogy a munka és a család összeegyeztethetőséggel foglalkozunk, ha a nők jogairól beszélünk, és ez egy fontos része volt a mi tevékenységünknek is, igyekeztünk rámutatni a téma fontosságát. Ez A legjobb gyakorlatokat keressük ezen a területen, hogy ezt az egyensúlyt meg, meg tudjuk teremteni. És természetesen ezt a kérdést mi a gender szempontból vizsgáljuk. Egyébként készített a parlament ezzel kapcsolatban jelentéseket is, és állásfoglalásokat, és az esélyegyenlőség témája aktívan foglalkoztat bennünket. A jogalkotási tevékenységen belül vizsgáltuk a nők szerepét, a szolgáltatásban vizsgáltuk a nők és férfiak társadalmi szerepét, hogy milyen előítéletek vannak ezeken a területeken. És el kell, hogy mondjam, számos munkavállaló, mm, fo, munkavállalót foglalkoztat ez a kérdés, sőt egyre többet, hogyan tudják a nők a munkát és a család életet összeegyeztetni. Elmondhatjuk, hogy általában a nőkre több feladat hárul a gyermeknevelésben, a házi munkában, és előfordul akár az is, hogy a nők kevesebb időt töltenek a munkahelyen, ezért elfogadják a részmunkaidőt, ami kisebb biztonságot jelent, kevesebb bért jelent, és a későbbiekben kihatással van a karrierjükre és az előmenetelekről is, hiszen, és ez életük végéig kihat, hiszen a nyugdíjat is befolyásolja, általában a férfiak hosszabb időt töltenek munkában, vagyis látjuk, hogy számos következménye van a munka és a család összeegyeztethetőségének, illetőleg annak hiányának. A foglalkoztatási szakbizottságra nézve, és a mi nőjogi szakbizottságunkra nézve is sok kérdést vet fel ez tehát. Az első részben, mint már hallottuk, a munka és a család egyensúlyáról szeretnénk beszélni, milyen szerepet játszik ez az esélyegyenlőségben. Három szakértőt hívtuk meg, hogy előadásaikkal segítsék ezt a gondolkodást. Először is köszönöm a szakértőknek, hogy eljöttek, és felhívom a figyelmet, hogy 10 percük van az előadásokra. Kérem, hogy az időkeretet a vita érdekében tartsák is be, hiszen mint mondtam, utána eszmecserére kerül sor, kérdéseket lehet feltenni, és ők majd válaszolnak. Először Claudia Mene kap szót, az Európai Szakszervezeti Szövetség nevében. Tudjuk hogy időközben, hogy 16 óra kett, ezért elsőként kap szó. Körülök, hogy e- e- szót tudok, törülök, hogy el tudott jönni, és kíváncsian várjuk a tapasztalataikat. Claudia Menne többször járt a körünkben egyébként korábban is, amikor ez a téma szóba került a család és a munka összeegyeztethetősége. 2012-ben volt a nők munkavilágába betöltött szerepéről egy konferenciánk, ezt követően, ezt megelőzően választották meg 2011-ben egyébként főtitkárra, és azt tudnunk kell, hogy mindenek előtt demográfiai változásokat vizsgál, tehát menne az, hogy 10 percre szót kap. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mindenki másnak is köszönök, mindenkit szeretettel üdvözlek, és különösen az Európai Közlekedési Szövetség női bizottságának tagjait üdvözlöm itt, mert én is ebben az ágazatban dolgozom, és véletlen, hogy most itt üdvözölhetem őket, de nagyon örülök ennek. Felkértek, hogy beszéljek a munka és a magánélet egyensúlyáról és a nemek közötti egyenlőségről. Szeretném egy, először felvázolni a e, hátterét ezeknek a kérdéseknek, és hogy miért tartom ezt egy nagyon fontos témának, hiszen a munka és a magánéletnek az összeegyeztetése az tulajdonképpen egy nagyon régi, akár már idejét múlt téma is a az Európai Parlamentben, de azért ez még mindig egy nagyon fontos kérdés, és ezért nagyon fontos újra megvizsgálni ezt a kérdést. Ugyanis a válság még nem fejeződött be, különösen a szociális életben és a munkaerőpiacon ezek eléggé aggasztó tendenciát mutatnak, vagy aggasztó helyzetet ugyanis nagyon magas a munkanélküliek száma elsősorban a fiatalok körében, és nagyon nagy a szegénység, és több mint 30 a az európai munkaképes lakosságnak ilyen helyzetben van elsősorban a nők és a munkanélküliség a fiatalság körében különösen nagy. a születések száma is csökken és ez azt jelenti hogy eh, ahhoz, hogy eh, megfelelő nyugdíjat kaphatjuk, kaphassunk, eh, ahhoz eh, eh, eh emelni kell a nyugdíjkorhatárt, és az északi országban például már ez 72 év. Tehát azért van még napirenden ez a kérdés, és a nők hátrányos helyzetét is elemezzük a munkaerőpiacon, mert a nők elsősorban még mindig részmunkaidőben dolgoznak, és ez, ezt kíséri a szegénység kockázata is, és azok a nők, akik akik egy párkapcsolatban élnek, azokat úgy tűnik nem sújtja ez ennyire, mert ugye másik jövedelem is segíti még őket, míg azok a nők, akik egyedül élnek, azok sokkal jobban sújtottak ezáltal a helyzet állat. Minden, a férfiak is egyre bizonytalanabb állásokban vannak, és hogyha megvizsgáljuk a statisztikai adatokat, akkor láthatjuk, hogy a munkanélküliség és a nemek közti különbség közti rések azok közelebb kerülnek egymáshoz, de ennek nem, ez nem valami pozitív tendencia eredménye, hanem azért, mert a férfiak is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a munkaerőpiacon. Tehát ez a helyzet nagyon aggasztó. Az EU szintjén ugyanakkor azt látjuk, és úgy döntöttem, hogy nem csak a szakszervezet szempontjából fogom ezt bemutatni, hanem az Euróbarométer adatokat is bemutassam, ha bár ez nem nagyon könnyen lehet elő, elolvasni. Mindenesetre ezek 2013-as adatok, és érdekesek megvizsgálni ezeket, mert a parlament által kiadott jelentéshez kapcsolódik, amely a válság hatásával foglalkozik. Megkérdezték a férfieket és a nőket Európában, hogy hogyan tudnak megbirkózni a nemek közötti különbség problémájával, és azt láthatjuk, hogy az olyan szakpolitikák, amelyek próbálják minél jobban egyeztetni a, a munka és a magánéletet, azok úgy tűnik, hogy hatnak, de azért a valóság más képet mutat, mert egyre nehezebb egyeztetni a munkát és a magánéletet és a fizetések közötti különbséget. Hát megint csak nem nagyon lehet eh, leolvasni a képernyő, képről, de itt ezen pont azt látjuk, hogy több mint 50 vagy 60 százaléka a fiatal nőknek 17 és 35 éves kor között úgy látják, hogy a legnagyobb probléma számokra az, hogy a munkaadók még mindig olyan alapon veszik fel őket, hogy vannak a gyerekeik, vagy nem. Tehát nem azt nézik elsősorban, hogy milyen készségekkel rendelkeznek, milyen képzettségük van, hanem azt, hogy, eh, hogy kell-e családról gondoskodniuk, vagy nem. És ennek megfelelően döntik el, hogy fel akarják-e venni ezt a szemét, vagy nem tehát ez azt mutatja, hogy még nagyon sok tennivaló marad, különösen amikor a, a családos gyerekekkel rendelkező nők helyzetéről van szó, és ezért az EU-nak is egy hosszú távú feladata, de a szakszervezetéke is, nemzeti, regionális és helyi szinten is gondol, gondoskodni kell arról, hogy ezek a szakpolitikák azt célozzák meg, hogy összetudják egyeztetni a család és a munka életet. A szociális partnereknek partnerek európai szinten állandóan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és az EU szinten van egy irányelv, amely a szülői szabadságról szól. Ezeket 96-ban hozták létre, és 2010-ben felülvizsgálták, és, még a, és tavaly ratifikálták a tagállamok. A távmunkáról is van egy különálló megállapodás, aztán a részmunkaudóról, és itt is próbáltuk összeegyeztetni a családi és a életet. Tehát fontos, hogy az EU partnerek értsék, hogy hogyan tudják az emberek összeegyeztetni a családi és a e, munkaéletüket. 2009-ben négy prioritást alapítottuk meg, amelyek közül az egyik a munka és a családi élet összeegyeztetése volt. Májusban lesz egy nagy konferencia, ahol az egyenlőséggel kapcsolatos eszköztárt fogunk bemutatni, elsősorban a vállalatok bevált gyakorlatát és megoldásait próbáljuk ismertetni. A vállalati szinten a legtöbb tevékenység pontosan ezzel foglalkozik, hogy a családi és a munkahelyi életet össze tudják egyeztetni. Tehát mi miket követelünk? Először is, hogy lehessen, tehát a választás esélye ott legyen, azt is megválaszthassuk, hogy a, milyen szakpolitikákat folytatunk. Ezt már húsz éve e, folytatjuk, de még mindig fontos, hogy e, összefüggőbb megközelítés legyen. Tehát ne úgy tekintsék, hogy a e, hogy egy normál dolgozó, munkavállaló, az mindig ugyanolyan, az az élete során változhat lehet családja, lehet, hogy nincsen, stb. Tehát vannak magas intenzitású időszakok, munkaintenzitású és alacsony munkaintenzitású időszakok. Hogyha olyanokkal beszélek, akik egyetemeken dolgoznak, nem feltétlen az első célcsoportunk, de ők maguk is arról panaszkodnak, hogy nagyon nehéz egy egyetemi karriert felépíteni, akkor, hogyha az embernek családja van. Lehet, hogy, hogy más struktúrákban ez könnyebb tehát akkor figyelembe kell venni a közérdeket is, a szociális infrastruktúrában több beruházásra van szükség, és a szakszervezetek e, és a munkásmozgalmak mozgalmak e, segítségére is szükség van. Tehát új képekre van szükség, mert hogyha az egyeztetési politikával foglalkozunk, akkor figyelembe kell venni, hogy milyen sztereotípiák vannak, és milyen családi minták, milyen egy modern család, figyelembe kell venni a különböző családi formákat, a férfiak szerepét, és hát párhuzamosan a különböző elfogadott képekkel is foglalkoznunk kell. Amikor a felülvizsgált szülői szabadság kérdését vizsgáltuk, akkor a különböző kulturális hátterek voltak fontosak, tehát hogy az Európai Unióban milyen, milyen családi képek vannak. Itt vannak most ezek a képek. Az utolsó kép arra, hogy az új irányelvet, amely a szülői szabadsággal foglalkozik, hogyan lehet azzal foglalkozni. Ez volt a kép, amit ehhez használtunk. Nos, az utolsó pedig a követeléseink a válság idejében. Ez nem meglepetés, hogy az első a fiskális, tehát költségvetési fegyelem, ugye a megszorítások idején erre szükség van, aztán a gazdasági irányítás tekintetében a nemek egyenlősége nagyon fontos, aztán a nemek közötti fizetési különbségek irányelvét is szeretnénk felülvizsgálni, de a tagállamok eléggé vonakodva hajlandók ezt megtenni. Aztán támogatjuk az apasági szabadságot, és amikor e-, ennek az irányelvnek a felülvizsgálatát tárgyaltuk a a parlamenttel, akkor nem tudtuk, hogy az apa, apai szabadságot azt belevedjük e a szülési szabadságba, és ezt az irányelvet a bizottságnál megakadályozták, tehát megakadt, ezért még nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk folytatni a szülési szabadság kérdését, legalábbis azt, ami az anyákra vonatkozik. Végül pedig a barcelonai eh, célkitűzéseket szeretnénk elérni, amely egész Európában a gyermekgondozási eh, segélyeket megtartanák 30%-on, és eh, remélik, hogy nem esnek a megszorítások alá. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Claudia Menne előadását, ez egy nagyon érdekes előadás volt. Most Konstantina Davaki következik, aki kutató a London School of Economics and Political Sciences-ben. Ő a második előadónk ma délelőtt, délután. Ő már többször tartott előadást itt a Nőjogi Bizottságban, például az anyasági szülői szabadságról, ő a London School of Economics professzora, és írt egy anyagot Görögországban, a, a Dikában. Övé a szó. Nagyon izgalmas számomra, hogy itt lehetek ma délelőtt, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget eh, adtak eh, egy olyan téma vitatására, amely eh, érinti a lelket is, ez egy nagyon fontos téma számomra, csak néhány van. Én azt gondoltam, hogy az én előadásom bizonyos gondolatok összekötése kollégáim kitűnő munkát végeztek, nagyon sok statisztikai adatot mutattok be, mutattak be, és önök sokkal jobban ismerik a jogalkotást, mint mi. Okay. Let's hope. Um, okay. Um, so let's, let's start with... A következőkkel kezdeném. Mit is értünk a munka és a család összeegyeztethetőségén. Ez az a lehetőség a partnerek számára, hogy kombinálják a két területet, összeegyeztethessék, de természetesen ezt a spektrumot bővítenünk kell, és bele kell vennünk az összes új házlatáson belüli megállapodást, amelyek beletartoznak az egyszülős családok, ugyanolyan nemű szülők, gyerekek gyerekek nélkül, tehát fontos a jogalkotás kialakításánál reprezentatív módon fellépni, minden etnikai, vallási, szociális csoportra nézve, és ne csak a tipikus középosztálybeli heteroszexuális fehér családokat vegyük alapul, Hát látszik az, hogy nagyon fontos a rugalmaság a munkakörülmények kialakításánál, és nagyon fontos a szülői szabadsághoz, apai szabadsághoz való jog. Mennek kolléganőm, ezekre már kitért, tehát én nem időznék túl sokat ezen a területen. Meg fogom említeni azon a következőt, és ez igen hasznos, azt gondolom, tehát nagyon fontos olyan funkciók definícióját alkalmazni, amelyek hatással lehetnek az egyénekre nézve, ezek értekel, értékesek az egyénre nézve, és az ő közérzetüket, jólétüket is meghatározhatják. Tehát fontos az, hogy az emberek döntessenek, egy olyan élettípust választhassanak, amely értékes számukra, hiszen a, az élet többdimensionális tapasztalat, beletartozik a munka, a szabadidő, oktatás, a háztartási teendők, a szociális teendők, feladatok, és a boldogság, önértékelés, jólét, jó közérzet, az önbecsülés, illetve a munkával való megelégedettség is ide tartoznak. Nagyon fontos a rugalmasság abban, hogy megfelelően zsongolködhessünk a két terület között, viszont felmerül egy kockázat, ez pedig a következő, a túlságosan nagy rugalmasság elmoshatja a magánszféra és a közszféra közötti határokat. Tehát nagyon fontos az esélyegyenlőségi perspektívából, a családmunka egyeztethetősége szempontjából az, hogy erre feltétlenül szükség van, mi azt gondoljuk. Nagyon fontos eh, a fizetett és nem fizetett munka egyenlő megosztása, hiszen ez eh, csökkentheti a nemek közötti egyenlőtlenségeket. Amikor eh, elgondolkodunk a család és a munka összeegyeztetőségéről, akkor fontos gondolni arra, amit Mende kolléganőm az imént már megemlített, hogy nagyon fontos, a különböző életszakaszokat megragadni. tehát egy dinamikus, nem statikus folyamatról van szó, és ez egy állandó állapot manapság. Elkezdett az, hogy valaki egy adott életszakaszban boldog család életet él, gondoskodik a gyermekekről, elégedett a munkájával, és utána pedig egy másik szakaszban egy másik uh, életszakaszban például elvált uh, egyedül uh, gyermeket egyedül nevelő anya valaki munkanélküli, vagy egy idősebb rokonáról kell, hogy gondoskodjon. Tehát ezt is fontos uh, megemlíteni. Nagyon fontos a gondoskodás az idősekről, és más típusú gondozás is létezik, mint csak a gondozás, tehát fontos, hogy a rugalmasság más irányokba is kiterjedjen és metodológiai eszközökre van szükségünk ahhoz, amely lehetővé teszi a mintavételt, illetve az, hogy a társadalom sokszínűségét tükrözzük a különböző intézkedésekben. Nagyon fontos az, az interszekcionális megközelítés, nagyon fontos a munka és a család összeegyeztethetősége szempontjából, illetve a helyzetek különbözőségére is tekintettel van. Ezen kívül szükség van a figyelem felkeltésre a szülők körében arra, hogy mihez van joguk, mik a jogaik, illetve hogyan tudnak ezekkel a jogokkal legjobban élni. Nagyon érdekesnek eh, találtam ezt a szábrát, eh, amelyet eh, Fálen és Takács, valamint Hobson kutatók közöttek be. Ők a jogosultságok felhasználását vetették össze Svédországban és Magyarországon. Én ezt a tanulmányt feltétlenül a figyelmükbe ajánlanám. Három típusú tényező létezik, az intézményi tényező, ez azt jelenti, hogy a politikai szint, a kedvezmények, szolgáltatások, jogok szintje, illetve a munkahely, a kulturális rugalmasság, szakszervezetek, stb., illetve vannak az egyéni tényezők, itt ehm, az etnik, etnikumok, emberi tőke, nemek közötti különbség és a, a társadalmi tényezők, a közösség, a közvita tartoznak ide, illetve a szociális mozgalmak, a szociális aktivitás, tevékenység kifejtése. És azt gondolom, hogy egy cizeláltabb, de nagyon hasznos ábra, amit a következő szlájdon láthatnak, azt mutatja, hogy ezek a tényezők milyen módon kapcsolódnak egymáshoz, illetve hogyan vezetnek a kedvezmények, illetve a jogokon át az ezekkel való éléshez. Hát ahogy ezt az érintettek érzékeik, érzékeik azt, hogy nekik joguk van ezekhez a kedvezményekhez. És ez azt mutatja, hogy mind a három egymással összekapcsolódó rekeszből valami hiányzik, mert blokkolva van a kedvezményekkel való, a jogokkal való élés. Például, hogyha munkahelyi kultúra nem megengedő, a rugalmasságot nem teszi lehetővé, akkor a kedvezményeket nem használják fel. Gazdasági válságban élünk, és Szeretnék azokra a tényezőkre kitérni, amelyek a munka család, összeegyetés, elsőtőségre vonatkoznak. Itt a nemek közötti különbözőség e, megszűnése a különböző helyzetekben, a különböző polarizáció a skála mindkét oldalán, a legalacsonyabb, legmagasabb sávokban, illetve a fizetésen belül különbségek növekedése. Tehát a, a férfiak pozíciója csökken, a különbség csökken, ez azonban nem jelenti azt, hogy sikerült előrelépni az esélyegyenlőségben. A második megjegyzés, a nőket ezek a tényezők jobban érintik, ezt tudjuk, hogy miért van így részben. Kitért az előttem szóló mindezekre? Azért, mert nagyon sok tagországban a közférában túlreprezentáltak a nők, és a válság sújtotta országokra ez különösen jellemző, itt jelentős mértékben csökkent a nők fizetése, bevétele a közágazatban, az állami szférában. Megjelenik a gondozás kérdés, egy jelentős probléma. Itt bármely gondozó, gondozói típusú pozícióban, munkahelyen sokkal több nő van. Három meghallgatást tartottunk ebben a témában, lehet, hogy még többet, és egy nagyon-nagyon nehéz téma ez, és kulcsfontosságú mindazokon a területeken, amelyek kapcsolódnak az esélyegyenlőséghez, hiszen ennek jelentős társadalmi értéke van, és nagyon alacsony piaci értékük. Ami szintén érdekes az az, hogy a tanulmányok alapján a piaci, eh, munkahelypiaci magatartása a nőknek a válságban megváltozott, és most eh, kevesebb nőt látunk, kevesebb nő hajlandó arra, hogy amennyiben választási lehetőség van természetesen, hogy részmunkaidőben dolgozzon. Ez pedig vigasztaló, úgymond. Viszont ami az egyenlőtlenségeket illeti, ez nem elégséges, hiszen úgymond új puffer munkahelyek születtek, amelyeket fér, fiatal férfiak vállalnak fel. A nők, akik részmunkaidőben dolgoznak, és a bevándorlók végzik ezeket a munkákat a hosszú távú gondozás, ápolás területén, a gyermekkel gondozásban is növekszik a nők aránya, és ennek is hatása van az esélyegyenlőségre, ez megnöveli a családok terheit. Ezek, ezen a feltételeknél látunk egy ezüst vonalat, ez azt jelenti, hogy ez radikális változásokat eredményezhet. Én született optimista vagyok, azért mondok ilyeneket. Milyen kockázatok merülnek fel az esélyegyenlőségnél? a fizetés csökkenés, befagyasztás az állami szférában az egyik nagyon fontos tényező. Sürgősen szükség van olyan szabályozások bevezetésére, amelyek azt biztosítják majd, hogy a produktivitás megfelelő mértékben kerüljön szétosztásra, a hozzáférhetőségi kritériumok csökkentése, ne, ezt nem érinti minden tagországot egyenlően, és nem minden tagországnak van ugyanolyan szava az EU-ban, ez pedig problémát jelent. Van egy további kérdés, az esélyegyenlőség nem megvalósított választ a válságra, a fiskális megszorító intézkedéseket nem vizsgálják meg a bevezetésüket megelőzően olyan szempontból, hogy milyen hatást fejtenek ki esélyegyenlőség szempontjából. egy nagyon fontos ábrát látunk arról, hogy hogyan tudjuk a szociális problémákat megközelíteni. És nem nézhetjük ezt izoláltan, lekülönítve az említett négy tényezőtől, a gazdaságtól, a kultúrától, a szociális tényezőtől és a politikai tényezőtől levágva. Miért említem mindezt? Azért, mert azt gondolom, hogy ha a jóléti politikákat nem holisztikus módon közelítjük meg, akkor nem megfelelő következtetéseket fogunk levonni. Hiszen a csökkentések egy adott területen, a jóléti államban megnövekedett kiadásokhoz vezetnek. Más területeken egy nagyon egyszerű példát mondanék mindenre, hogyha veszünk például a munkanélküliséget, akkor a növekvő munkanélküliség különböző szociális rétegeket, munkatípusokat, munkahelyeket érint, létezik a lakhatás kérdése. And health. So we do have every... Ennek hatása van az egészségre és a lakhatásra. Európában az egészségi állapot, különösen a mentális egészségi állapot a lakosságnak növekszik. Jelenleg 30 millióan szenvednek Európában depresszióban. Az apasságra most nem térnék ki. A politikák és a um, magatartások közötti kapocs létezik, illetve ezeket a politika határozza meg részben, és az új uh, politikai aggályokkal szeretnék foglalkozni, azokkal, amiket eddig még nem említettünk meg. Az európai polgárok uh, elégedettsége uh, mindazoké, akik hatalmon vannak, erősödik a civil társadalom, illetve egy kevésbé fogyasztó alapú visszatérés, ez a szegénység és válság országokra, különösen jelző a depresszió, növekedés, ezt már említettem, és ezzel párhuzamosan a nők elleni erőszak, illetve a bevándorlók elleni erőszak is növekszik. A rasszizmus. A következő tényező az Európa 2020-as stratégia keretében érzékelhető, hogy a az esélyegyenség intézkedéseket nagyon fontos a megvalósítás előtt és a megvalósítás alatt, valamint után is nyomon követni. A szülői szabadság az egyetlen uh, megoldás. Fontos, hogy ne csökkentsék a jelenlegi anyasági szabadságot azért, hogy uh, jó kiinduló pontot tudjunk biztosítani a gyermekeink számára az irányelvek sokkal jobbak, mint az ajánlások, ennek okait önök jobban ismerik, mint én, és nagyon fontos a közszféra és a gender szempontok közötti kapocs erősítése. Szeretnék néhány inspiráló idézetet megosztani önökkel sikeresek vagyunk, amiatt, hogy a demokráciában élhetünk, illetve jóléti államban, ez egy európai hagyomány, amit értékünk, hagyományunk, értékünk, ezt meg kell őrizni, és meg kell hallgatni az embereinket, és megérteni a nép frusztrációját. Az emberek elégedetlenek, nem boldogok, és vannak balesetek, illetve ember okozta katasztrófák, legutóbbi elkerülését nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani. Is important, but at what cost? Felmerül az is, hogy ez milyen költségekkel jár, és a következő tényel zárnám előadásomat, az ember okozta katasztrófát, receptet jelentenek a kirábaláshoz, hogyha a kormányok meg tudják menteni a bankokat, akkor a generációkat, a gyermekek generációt is meg tudják menteni a szegénységtől. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen Konstantina Davakinak az előadását. Most pedig a panel utolsó hozzászólója következik, Agnes Parent Sirion. Nos, megismétlem, megkérem az utolsó hozzászólót itt a panelen belül, hogy számoljon be 15 éves tapasztalatairól ezen a területen az Eurofound számára dolgozik. A munkaidő szervezésére vonatkozó programokat készít, ezt a területet vizsgálja, közismert szakértője, és megint megismétlem, 10 percet adok neki, és szigorúbb is leszek, némileg késésben vagyunk. Úgy gondolom, arra nem sokára megjavítják a... Franciául fogok beszélni, <clears throat> hogyha szeretnék feltenni a fülhallgatóikat.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 Elnézést kérek, hogy egy kicsit lassan kezdem. Én az Eurofund egyik vezetője vagyok, aki a munkakörülményekkel foglalkozunk. Mi elk és egyszerűen csak szeretnénk javítani a munkakörülményeken. Tulajdonképpen ugyanazokkal a kérdésekkel fogok foglalkozni, eh, mint az előttem szólók, ugyanakkor adatokat is fogok bemutatni. És itt van ez a jelentés is, amit eh, olvassanak el, és akkor még jobban megértik, hogy mit akarok mondani. Először is, mint ahogy az előttem lévők is, az érdekel bennünket, hogy hogyan lehet a családi és a munkahelyen töltött életet összeegyeztetni, és fontos, hogy mindannyian ugyanazt értjük-e a különböző fogalmak előtt, alatt. Tehát ezért megvizsgáltuk, hogy a különböző munkavállalók hogyan egyeztetik a különböző életeket E, és itt azt vizsgáltuk, hogy megfelelő ez e az egyensúly, és ez egy bizonyos üzenetet már is közül e, velünk. Ugyanis 80 százaléka az embereknek úgy érzi, hogy ez a, az egyensúly megfelelő, hiszen 80 százalékban sikerül kiegyensúlyozni a családi és a munkahelyi életet, de tulajdonképpen vannak különbségek, különösen például, hogy a fiatal férfiak, apák az elégedetlenek ezzel az egyensúlyjal. És amikor ezt megvizsgáljuk, mondjuk a munkával töltött időt, vagy a szakmai pályafutást, és ezt a férfiakra és a nőkre lebontjuk, akkor már egész mást képet látunk a, ez 37,4 év volt 2011-ben a férfiak számára, tehát hosszabb, mint a nőki, amely 29,4 év volt. És láthatják majd, hogy a különböző életszakaszokban más dolgokat látunk. És akkor talán jobban meg tudjuk érteni, hogy hogyan tudják ezt a kétfajta életet e, kiegyensúlyozni. Nagyon fontos egyszerre megvizsgálni azt is, hogy a szociális védelem e, hogyan e, működik az különböző országokban, tehát például, hogy mennyi bölcsöde van, és a többi, és ilyen módon tudja beleilleszteni az ember ebbe a környezetbe, hogy hogy lehet összeegyeztetni ezt a kétfajta életet. Meg kell vizsgálni a, a munkaerőpiacot is, hogy milyen struktúrája van, és akkor láthatjuk, hogy másként lehet tekinteni őket, és hogy milyen méretű ez a munkaerőpiac, nyilvánvalóan ez is a választás lehetőséget befolyásolja. Az is számít, hogy van az embernek élettársa, vannak-e gyerekeik, és így hogy oszlanak meg a feladatok. Tehát hogyha a magán és a szakmai életet ki szeretnénk egyensúlyozni, akkor nem egyetlen politika létezik, hanem e, több változó is befolyásolja ezt. E, és akkor kérdése az, hogy a holisztikus politika, vagy a következetes politika az mennyire megvalósítható e, ezen körülmények között. Most akkor a különböző életciklusokban hogyan működik ez, és pedig a szegregáció. És vannak tanulmányok, eh, amelyek a különböző szakmákra eh, lebontva jellemzik ezt a helyzet. Itt a 20 leggyakorabb eh, munkakört vizsgáljuk, és Ebben a helyzetben vannak olyan szakmák, ahol elsősorban a férfiak dolgoznak, aztán vannak amelyek női foglalkozások, tehát ritkában fordul elő a két nem keveredése és akkor nézzük a, a munkahelyi elkülönítés szintjét, tehát a nemek szerinti elkülönítés, és sokkal kevesebb női menedzser van, mint férfi, és akkor is, amikor elérik ezt a szintet a nők, akkor is egészen más a helyzetük, nyilván a család és más tényezők miatt. A szegregációnak van egy másik dimenziója is, hiszen eh, a vállalatokon belül van egy másik fajta e, szint is. Vannak olyan szintek, ahol együtt dolgoznak, a két nem, ugyanakkor vannak olyan szintek, ahol ö, ö, csak férfiak vagy csak, csak nők vannak, tehát több szintje is van a szegregációnak tulajdonképpen most még az, hogy együtt dolgoznak, az a, az a ritkább, tehát a különbözőség. Most pedig nézzük, hogy egy bizonyos vállalaton belül milyen fajta, milyen típusú munkát végeznek a különböző nemek. Több ilyen mutató van a munkaminőség mérésére, és négy ilyen fő mutatót szeretnék mutatni a különböző életciklusokban. Aztán eh, ezek között olyan különböző csoportok vannak, mint eh, amikor egyedülálló valaki, és 18-35 éves eh, év között van, együtt él a szüleivel vagy rokonokkal, akkor egyedülálló 45 eh, éves, de nincsenek gyerekei, aztán, hogy élettársi kapcsolatban él gyerekekkel, aztán a nők 45 fölött, akkor stb. stb. Tehát ilyen csoportokat állítottunk fel, és itt láthatják ezt a grafikont a kék szín mutatja a férfiakat, és a munkaidő minőségét eh, látjuk ezen. Általában a nők jobb eredményeket mutatnak, eh, de a nők eh, kevésbé gyakran dolgoznak éjszaka, vagy túlaurában ugyanakkor sokkal többet eh, részmunkaidőben. Eh, mindez persze okozhat jövedelem problémákat, és sokkal kevesebb lehetőségük van, hogy válasszanak, hogy milyen munkaidőt választanak, munkabeosztást. Eh, és különböző életszakaszokban is ezek a belső munka minőségek változnak. A férfiaknak gyakrabban van lehetőségük ezen változtatni. Tehát bizonyos részben a nők munka minősége jobb, de nem ugyanazokat a kompromisszokat kötik meg, mint a férfiak. Aztán nézzük, hogy mik a jövőbeli perspektívák, tehát hogyan tudják a nők a karrierjüket felépíteni, és ott azt látjuk, hogy ahogy gyerekeik vannak, ezek a perspektívák csökkennek. De hogyha azt akarjuk, hogy a jobban kiegyensúlyozott életük legyen az embereknek, akkor ez ebből a szempontból nagyon fontos meglátás. Van a, a foglalkoztatottság mind, minőségét illetően van ez a belső ö, minőség is, És a kérdés az, hogy mennyire tudják felhasználni a munkavállalók a képzettségüket, különböző kompetenciájukat. Hogyha megvizsgáljuk a szegregációt, akkor azt látjuk, hogy a férfiak és a nők egészen különböző kompromisszumokat kötnek, és itt a, például a jövedelemmel kapcsolatban láthatjuk a különbségeket, tehát a végén láthatjuk, hogy akiknek gyerekeik vannak, ott már sokkal nagyobb a különbség a férfiak és a nők között. és, és végül is a jövedelem, vagy pedig a nyugdíj a férfiak és a nők között nagyon különbözővé válnak. és, és a 2020-as Európát tényleg sikeresé akarjuk tenni, akkor ezeket a hatalmas különbségeket meg kell szüntetni. Itt azt vizsgáljuk, hogy mennyi időt töltenek az emberek a munkahelyeken, és tudjuk, hogy a nők nem, nem látják itt, <laughs> de minden esetre megpróbáltuk összehasonlítani, hogy mennyi időt töltenek az emberek a fizetett és nem fizetett munkával hetente, és ezt lebontottuk a nemekre és a munkaidőkre. És láthatjuk, hogy a nők sokkal hosszabb időket dolgoznak, mint a tehát a nők sokkal többet dolgoznak, mint a férfiak, és a részmunkaidős munkát egészen másként használják fel, mint a férfiak. A férfiak számára ez inkább annak módja, hogy, hogy belépjenek, vagy pedig kilépjenek a munkaerőpiacra, vagy piacról Na most, hogyha megnézzük, hogy mennyire érzik jól magukat az emberek, a férfiak jobban érzik magukat, mint a nők, és tulajdonképpen sosem érik egymást után. Nos, akkor összefoglalásként, hogyha hogyha Európát a válságból ki akarjuk menekíteni, akkor nagyon fontos a nők és a férfiak közötti különbségekkel foglalkozni. Persze ez bonyolult kérdés, ugyanis különböző, mint ahogy mondtam, különböző szinteket kell megvizsgálni, és lehet, hogy ezt jobban, ezzel jobb, többet kell foglalkozni, mint az okoknak a vizsgálatával. Tehát továbbra is harcolni kell a szegregáció ellen. És a túl rövid és túl hosszú részmunkaidőket meg kell szüntetni. A munka minőségét illetően nagyon fontos, hogy olyan szokpolitikák legyenek, amelyek az életciklus során különböző felelősségi területeket engedjen ellátni az embereknek, tehát a, mindenkinek a saját forrásait a különböző életciklusokban másként kell felhasználnia. Tehát ezért egy szélesebb körű megközelítést kell alkalmazni. Köszönöm. Merci beaucoup Agnès Parent-Terrion. Nous sommes à... Nagyon szépen köszönöm. E most jön a kérdések és a válaszok ideje. Már is kért valaki szőt. Morvai asszony. Köszönöm szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni. Szokás szerint egy kicsit paródiába illő volt ez az esemény, ami egyébként két európai parlamenti szakbizottságnak az ülése amelyet hogy egy közmeghallgatás is illetve egy olyan meghallgatás amelyre ngo k tehát civil szervezetek képviselői is eljöhettek csak hogy tisztázzuk hogy itt körülbelül ugye van parlamenti képviselőnek kellene lennie ehelyett van eight szokás szerint tehát ugye a foglalkoztatási bizottság és a női bizottság közös ülésén vagyunk s ha jól számolom nyolc parlamenti képviselőt érdekelt kellőképpen ez a téma amely ugye nem más mint a munka és magánélet családi élet összeegyeztetése ami egy kulcsfontosságú téma európa jövője és a nők jövője szempontjából. ugye szintén paródiába illik hogy egy európai unióban nem tudják megoldani azt hogy követhetőek legyenek a prezentációk hogyha egy five hundred lelkes falusi művelődési házban nem tudják ezt technikailag megoldani az is rendkvül kellemetlen. tehát megint csak hangsúlyozom hogy paródiába illik. az már kevésbé paródia hogy ugye folyamatosan úgy beszélünk a nők helyzetéről európában minthogyha nem lenne különbség a úgynevezett perifériaországokban élő nők helyzete és a centrumországokban élő nők helyzete között. elkövetjük ugyanazt a hibát női sorsokkal és női jogokkal foglalkozó szakemberekként és politikusokként mint amit elkövetnek azok akiket mi kritizálunk amikor általános alanyról beszélnek és nem tesznek különbséget nők és férfiak között mondjuk a családi élet és munka összeegyeztethetőségének kérdésében amely kérdés a több férfi számára nem is merül föl tehát nem is tudják értelmezni hogy miről beszélünk amikor munka és magánélet munka és családi élet összeegyeztetéséről beszélünk. és elkövetjük ugyanezt a hibát amikor általánosságban beszélünk amikor általánosságban beszélünk nőkről és nem beszélünk arról hogy például az én hazámban magyarországon amely egy úgymond új tagállam egy posztkommunista ország rabszolgasorban élnek a nők például azokban a külföldi tulajdonú áruházláncokban amelyekben és akkor a szakszervezeti képviselő asszonyhoz fordulok az európai szakszervezetek itt ülő képviselőjéhez mit tud ön arról hogy a kelet európai országokban történetesen mondjuk magyarországon a multicégek és külföldi tulajdonú nyugat európai tulajdonú cégek gyakorlatilag megtiltják a szakszervezethez tartozást a munkavállalóknak és ez is ugye különösen érinti a női munkavállalókat hiszen sokkal kiszolgáltatottabb mint a férfi mert adott esetben gyermekét egyedül nevelő anya plusz még devizahiteles tehát bankhitellel tartozik és a többi a legkülönbözőbb okokból amit azt hiszem itt nem kell részleteznem még kiszolgáltatottabb a női munkavállaló és még inkább érinti őt az hogy nem tartozhat szakszervezethez mert abban a pillanatban ajtót mutatnak neki ha megpróbál szakszervezetet szervezni illetőleg valami meglévő látszat szakszervezethez érdekvédelmi célból csatlakozni ajtót mutatnak és azt mondják kedves asszonyok fifteen várnak a munkahelyre. választ szeretnék kérni arra a kérdésre mit tud ön arról hogy a kelet európai posztkommunista országokban gyakorlatilag tilos a szakszervezet alaptás és a szakszervezethez tartozás eh, a külföldi tulajdonú illetve multicégeknél. köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Azt kérném, hogy röviden tegyék fel a kérdéseiket, és ne hozzászólásokkal jelentkezzenek. Cornelsen kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban. Nyolc képviselő, nem sok, de egész jó eredmény szerintem egy meghallgatáson őszintén szólva. Általában hárman, négyen vannak, vagy ketten, hárman. Tehát tulajdonképpen nem is rosszul látogatott meghallgatás ez, azt kell, hogy mondjam, egész tisztességes részvétellel számolunk itt. Még nagyon jól emlékszem egy meghallgatás, azt hiszem másfél évvel ezelőtt lehetett, egy norvég hozzászóló volt, Férfi volt egyébként, tehát ő azt mondta, Norvégiában a család, a munka összeegyeztethetősége számunkra egy beruházásnak minősül a gazdaságba, és annyira féltékeny lettem erre, hát én Hollandiában élek, ott biztos nem beruházást látnak ebben. Ki két évet maradhat otthon az ember a szülés után, és szó szerint így van, tehát az egy napig az ember örül, a másik nap már megy regisztrálni a gyerekét, tehát a gyerek rossz, meglehetősen drága az óvoda, a gyermekek elhelyezése, és nem is jó minőségű még, ráadásul az általános filozófia az, hogy ha a munka és a család összeegyeztethetőségébe investálunk, az olyan, mintha a gazdaságba investálnánk. Ezt kell megvalósítani, ez a cél természetesen, hogyha az EU 20-as céljait valahogy el akarjuk érni, hogy csökkentsük a szegénységet, a férfiak és a nők viszonyát meg kell változtatni, hiszen a nők egy erőforrást jelentenek, szükség van rájuk Köszönöm szépen, hogy ilyen építőköveket adtak arra nézve, hogy mi, mit kéne csinálnunk a következő ciklus alatt, illetve az Európai Bizottságtól el kell várni egy átfogó stratégiát ebben az egyensúlyban a munka és a család egyensúlyában. Itt külön dolgokat veszünk eddig, külön van az anyasági segély, a szülés utáni stb kérdéseket külön vizsgáljuk, és azt mondjuk, hogy mit adunk a nőknek, ha ehelyett ezt egy jövő bevezető kulcsot kéne megfogalmazni ebben a kérdésben. Vagyis tényleg egy központi stratégiára van szó, és van, van szükség, és én ezt támogatnám, hogy ezt létrehozzuk. Köszönöm szépen. Most pedig egy rövid kérdésre adok szót. Baldacino kolléganőnek köszönöm szépen, hogy szót kapok. Tényleg rövid lehetek. Azt szeretném megkérdezni, hogy a család és a munka egyensúlya, összeegyeztethetősége mennyiben vonatkozik a gyermekekre, vagy hogy veszi figyelembe a gyermekeket. Most elmagyarázom Ugye demográfiai változásokról szoktunk beszélni, vannak a nők a családon belül, akik dolgoznak, karriert építenek, de ők is azt látják, hogy a szüleikkel is gondoskodni kell, szüleikről is gondoskodni kell. Tehát mit tesznek ebben az esetben? Sokat beszélünk a arról, hogy egy adott korban gyermek, szülőkorban vannak a nők, de nem beszélünk az idősekről, és hát a gyermekek nem tudnak foglalkozni a szülőkkel, ha előregednek, de nem akarják őket elhelyezni valamilyen intézménybe, nem képesek törődni velük, kápolni őket. Mit tudnak tenni? Ugye mit mondjunk, az apát, akinek rákja van, ki kezelje, hogyha éppen valaki tanul az egyetemen, vagy a nők, az édesanyával mit kezdünk, ha valaki mérnök, vagy tanár, stb. Erről kell beszélnünk, hogy mi történik az idős embereken, mi nők vagyunk, és adott esetben, még ha nincs is gyerekük, és sok nőnek nincs gyereke, persze fontos ezt is felvetni, de szerintem foglalkozunk azzal is, hogy mi történik a szülőkkel. Ez még nagyobb problémát jelent talán. Vagy egyszerűen vannak a családok, ahol mindenki dolgozik, de a családjukkal is törődniük kell. Tehát valaha megnézték ezt a kérdést? Köszönöm szépen. Most pedig akkor a válaszok ideje jött el. Mene asszony szakértőként, aztán Cornélszín kolléganő is feltett egy kérdést. Nem, úgy látom további kérdés is van. Lüling asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A következőt szeretném mondani, ami a kéréseket, követeléseket illeti, meg szeretném öntől kérdezni, hogy ön tisztában van-e az irányelv különböző követeléseivel, amelyet az Európai Unió két, az esélyegyenlőség kapcsán, a nők és férfiak egyenlő esélyei kapcsán, a 175-ös cikkei, ezzel foglalkozik, tehát a 11 irányel foglalkozik ezzel a témával, és igazából ön nyitott kapukat dönget azzal, amit ön kér. Jó lenne bizonyos pontokon javítani, mint például az anyassági szabadsággal foglalkozó rendelkezés, az Európai Parlament óriási hibát követett el, mert olyan szöveget készített, amely túlzott követeléseket támasztott, egyetlen elnökség sem akar ezzel foglalkozni, hiszen lehetetlen szövegről van szó. Hogyha készítettünk volna egy értelmes javaslatot, már két évvel ezelőtt, akkor olyan anyasági szabadságot lehetett volna bevezetni, amely magasabb lenne, mint most. Összesen 14 eh, hét most ez, 18 hétre tett javaslatot a bizottság. Mit tettünk mi? Mi 20-ra tettünk javaslatot, apasági szabadságra, stb. stb. mindent összekevertünk. Fontos, hogy a rendelkezés eh, megvalósítható legyen, vagy egy irányelvünk a eh, fizetések egyenlőségére vonatkozóan, de ezeket használni kell, meg kell valósítani. Tehát 175-ben 1975-ben is meghozhattuk volna e, ezt a rendelkezést. Önök miért nem profitálnak ebből? Én e, ezt megtettem a saját országomban, több millióan vannak, akiket retroaktív módon kifizettek, illetve fizettek e, ilyen jutatásokat, tehát bátornak kell lenni. Mindig beszélünk arról, hogy a fizetésem magasabb, az irányába a középemberre vonatkozik, és meg szeretném kérdezni, hogy önök végeznek-e munkát az esélyegyenlőség érdekében. Ugyanolyan, illetve hogyha önöket diszkriminálják a vállalkozásokban, a cégben, a saját ágazatukban, ahol van kollektív szerződés, akkor mit tesznek? Akkor fontos, hogy mindenki érvényesítse a jogait. Miért nem tesszük ezt meg? Nekem elegem van ezekből a sajnálkozásokból, sajnálkozás falaiból, amikor olyan dolgokat követelünk, amik már léteznek, nagyon régóta léteznek, önöknek nincs elég bátorságok, és az embereknek sincs elég bátorságok ahhoz, hogy érvényesítsék a jogaikat, pedig ezek a jogok léteznek, ami a szülés szabadságot illeti, van egy irányelve. Tagországok ezt úgy értelmezhetik, ahogy akarják, valamint tenniük kell. Az én országomban ez egy évvel eh, létezik, nagyon jó ez a kedvezmény, de az országok döntésére van vízva, de a közösségi szöveg az megvan. Jó, jó, mindjárt abba is hagyom. Köszönöm, Luning asszony. Sürget az idő. Sajnálom, de nagyon sok kérdés hangzott el a fontos témával kapcsolatban. Öt percünk van mindössze. hogy meghallgassuk az összes kérdés a választ. Kérek mindenkit, hogy fogja rövidre a válaszát. Tudom, hogy önök minden bizonyal jól meg tudják válaszolni majd az elhangzott kérdéseket, mégpedig néhány percben, tehát öt percet kell, hogy megosztanak egymás között. Köszönöm. Igyekszem egy percben tényleg válaszolni. A multinacionális cégek Magyarországon a szakszereti jogok Tudom, hogy Magyarországon bonyolult a helyzete, nagyon nehéz a helyzete a szakszervezeteknek, vannak munk- tanácsok és munk- igen, ezt Németországból hozták létre az üzemi tanácsokat, és szakszervezetek is, ez egy párhuzamos szervezet, egy kicsit a részletesebben meg kell nézni a kiskereskedelmet Tudjuk, hogy a multinacionális cégek eh, a szakszerzeteket elnyomják időnként, hogy vannak nehézségek, de ez nem csak magyar jelenség természetesen, ezért úgy gondolom. Utána kell járnom, talán egy néhány e-mail címet tudunk cserélni, és akkor erre visszatérek. A magyar szakszervezetek egy nehéz helyzetben vannak, és eh, hát hatékonyabbnak kell lenniük a jövőben természetesen, és az elmúlt években szomorú tapasztalataik vannak. Az átfogó stratégia valóban, ez az, amiről én is beszélek beszélni akartam. Erre felhívtam a figyelmet, ugye apasági, anyasági szabadság, stb. Hát meg kell nézni mindezt, meg kell nézni, hogy tudjuk összefogni, és jobban kell csinálni, mint a jövőben. A szakszervezetek részéről ezt tudjuk felajánlni. Itt a parlament és a szakszervezetek között volt más urlódás ebben a témában, vagy ezekben a témákban. Talán túl tudunk lépni ezeken a rossz tapasztalatokon. Azt gondolom, úgy gondoljuk, jobb eredményeket is el lehet érni. Volt, ahol jobb együtt, együttműködés alakult ki, és hát érdemes lenne visszatérni erre a témára, hogyha ezekről a rendszerekről beszélünk. Most nem is egy perc, remélem sikerül betartani. Nos, emlékeznünk kell arra, hogy sajnos az Európai Parlament, hát nem tudom, hogy sajnos vagy nem sajnos, téma függvényében mondhatjuk ezt. Az Európai Parlament nem tud minden válaszra, minden kérdésre választ adni, ami nemzeti szinten felmerül. Tehát attól tartok ezek után, hogy van egy európai jog, de a végrehajtás jó részt attól is függ, hogy az egyes tagállam mit tesz talán a megfelelő politikusokat kéne megválasztani, akik hajlandóak lépéseket tenni. Én megemlítettem Magyarországot, és azt kell, hogy mondjam, az volt az érzésem, hogy a férfiak egyáltalán nem mehetnek gyesre, vagy egyszerűen nincs megfelelő kialakult kultúra erre az egyensúlyra a család és a munka összeegyeztethetőségére, de vannak reménykeltő jogok is. Most visszatérek a következő kérdésre. Nagyon érdekes volt. Azt hiszem, hogy a rövid hozzászólásomban említettem, hogy az ápolás, a gondozás kérdése fontos az idősek esetében is megemlíteni, de nem csak a gyerekekre szabad itt gondolni. A gondozás általában fontos dolog, ezt ez egy tömeges probléma, és a hölgy, nem tudom, aki el, hogy jött bennünket, hogy a következő, hogy miért nincs bátorságuk, miért nem élik bátrak egyes polgárok, és várják el az EU jog végrehajtását. Lehet, hogy azért, mert szegények ezek az emberek, vagy mert bevándorló, vándor munkavállalók akár még illegálisak is. Azt hiszem, hogy erre válaszoltam, hogy miért nem állnak ki a jogaikért. Nagyon röviden. Nem vagyunk egyenlőek valóban. Ez a work-life balance érinti a nőket, és aztán egy, a férfiak a nőkön belül is különböző csoportok vannak, különbözőképpen vannak kitéve. Itt politikai választás kérdése is felmerül. A szociális igazságosság tényleg el kell dönteni, hogy fókuszálni akarunk egyes csoportokra, vagy mindenkinek megemeljük a szintjét. Itt, itt egy mérlegelésre van szükség szerintem. Nem alkalmazhatunk egy receptet mindenkire nézve, ami az idősek gondozását illeti. Azt hiszem, amit hallottunk, ezen dolgozunk, nem említettük, de mi is szem előtt tartjuk valamennyien ezt a kérdést. Van ez a szendvics generáció, úgy szoktuk nevezni, amely az idősek és a gyermekek között van, és maguknak is elég dolguk van. Ez egy nagyon nehéz helyzet természetesen, és a, nem csak a nőket érinti természetesen, hanem a férfiakat is. És miért nem élnek a jogaikkal az emberek, vannak bizonyos jogok, ha megnézzük az adatokat, látjuk, hogy nem alkalmazzák őket, egyes esetekben lehet segíteni eh, konkrétan is, de úgy általános megközelítés esetében eh, ezt eh, segíteni kell, és itt szervezeti szinten lehet ezt csak megtenni, például a szakszervezetek feladata nagy, tehát a gender mentalitás, hogy túllépjünk a közhelyeken, stb. Az átfogó stratégia, hát jó lenne, igen megszavazzuk. Köszönöm szépen. Köszönöm egyenlőre az elhangzottakat az első panel során. Nagyon fontos következtetéseket sikerült levonni. Sajnos további kérdéseket nem tehetünk fel, idő hiányában. Már így is túlléptük az erre szánt időt. Akkor egész röviden szeretnék én is mondani valamit arra nézve, amit a szakértők mondtak. Hát az élet egy multidimenzionális megtapasztalása, amit itt említettek. Ez egy fontos dolog, és ezért a dimenzióról dimenzióra lépve kell konkrétan megvizsgálni a problémákat. Az egyensúly, ez a központi kérdés ugye az egyenlő elbánás, az igazságosság a társadalomban, a nő szerepe a társadalomban, a munkavilágában betöltött szerepe a nőknek. Ez a kiindulási pont, innen kell elindulnunk az igazságosabb társadalom felé. Aztán elhangzott még valami, hogy a válság miatt még több lett a kihívás és a feladat, új válaszokat kell keresnünk egyes problémákra, hogy ne induljunk el hátrafelé, visszafelé. Egyszerűen gyakran az infrastruktúra is hiányzik, nem tudjuk erről az oldalról biztosítani a férfiak és nők egyen jogóságát. Ehhez állami beruházásokra is szükség van bizonyos területeken, hogy tényleg ez az egyensúly kialakulhasson. Ezek fontos kérdések, nem szabad őket szem előtt éveszteni, és ha politikát csinálunk, erre mindig gondolni kell. Köszönöm szépen a szakértőknek a hozzászólásaikat. Azt hiszem kiváló hozzászólásokat hallottunk a vita során. Meggyőződésem egyébként, hogy ez segít a jövőbeli törvényalkotásban is nekünk. Mielőtt Papadopoló még mielőtt a második panel következik, megadom a szót Papadopoló asszony most pedig a második számú panel következik. A munkával és a nem munkával töltött élet összeegyeztetése. Két előadónk lesz Izabel Velpe és Anna Rubin. Szeretnék néhány szót szólni. Isabel Velpe, a stratégiai és szervezeti tanszék vezetője a Müncheni Műszaki Egyetemen a Ludwig Maximilian Egyetemen tanult Münchenben egyébként, Németországban, és járt az MIT-re is, Bostonban az Egyesült Államokban, és megfelelő továbbképzéseken ezt MSC-t végzett, és a PhD-jét a Regensburgi Egyetemen szerezte meg, mielőtt az említett tanszékra került, a Müncheni Műszaki Egyetemen a Max Planck intézeten is dolgozott Németországban. Isabel Welpe vezetést, HR menedzsmentet és szervezetet oktat. Egyébként az, egy, a Lioni Egyetemen is járt, illetőleg a Berni és a Müncheni Egyetem is egyidejűleg dolgozik. Egyébként tagja számos a területen működő testületnek, több könyvet adott ki, és több mint 60 cikket írt, illetve fejezetet könyvekbe ezen a területen az emberi viszonyokról, az emberi erőforrás gazdaságról, pszichológiáról, a vállalati pszichológiáról és egyebekről. Isabel Velpe, parancsoljon, megadom a szót, 10 percet adok erre, de tartsa be az időt, kérem. Két hozzászóló van, ezt követik a kérdések majd. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. menedzsment professzor vagyok és arról fogok beszélni, hogy a globális változások hogyan érintik a szervezetet, és milyen lehetőségek kínálkoznak, hogy a munka és a nem munkával töltött idő összeegyeztetése jobban működik, aztán a gender különbségekre is szeretnék kitérni ezen a területen. Nyilvánvaló, hogy egy sor globális trendet is látunk magunk előtt, ez meghatározza a szervezetet, és a munka szervezésére komoly kihatással van, és a munka és a magánélet összeegyeztetése szempontjából új kihívások jelentkeznek. A legfontosabb a globalizáció, mint tendencia, ez van egy globális tehetségpiacunk, termékpiacunk, minden globalizált, az innováció rendkívül fontos, és látjuk a nyugati világban, hogy a társadalmi értékek is megváltoznak, a család, a magánélet, a rugalmasság, ez sokkal fontosabbá vált, mint korábbi generációkban, és ez komoly nyomást gyakorol a szervezésre, a szervezeteknek többet kell tenniük, és jobban kell dolgozniuk, hiszen globalizált versenyben állnak, és a méretgazdaságosság is egyre fontosabb, a nagy szervezetek szempontjából ez rendkívül fontos, de ugyanakkor rugalmasabbnak is kell lenni a szervezetnek, ki kell szolgálniuk a piacon, méghozzá az egész világon. Gyorsan kell kiszolgálni a piacokat, gyorsnak, ügyesnek kell lenni, az innováció rendkívül fontos, rugalmasság is hozzátartozik ehhez. Ez az, amit elvárnak egyébként a munkavállalótól, a flexicurity, tehát a rugalmasság és a biztonság fontos dolog, tehát a szervezetnek ezt kell kínálnia. Ebben az a jó egyébként, hogy az emberek, az ifjú generáció, a fiatal emberek tényleg jobban figyelnek erre, képesek erre, és így jobban összhangba tudják hozni a magánéletet és a munkát. Mit látunk a menedzsment szempontból ezen a területen? Egy nagy innovációt fogunk eh, látni abban, ahogyan megszervezzük a munkánkat. Természetesen a munkánkban nagyon sok a technológiai újdonság is, látjuk ezeket az infokommunikációs területen ez egyértelmű, de abban is nagy innovációk vannak, ahogy a megszervezők a munkákat a szervezeteken belül, illetve a szervezeteket átfogóan is és ez egy versenyképességi tényező lesz majd a szervezetek számára, hogy hogyan menedzselik, hogyan irányítják a cégeket, hogyan sikerül a munkát és a magánéletet összhangba hozni. Ez egy business modell része lesz természetesen, és meghatározza a versenyképességet, és meghatározza a menedzsment és vezetési modelleket is. Nos, hogy néz ki ez az új munka majd, mire hivatkozhatunk, a kutatásainkból milyen eredményekre jutottunk. Mindennek előtt az általános trend, hogy a szervezetek demokratikusabbá válnak. A 18. században a politikában kezdődött a demokrácia, és ha megnézzük a 18. századot, ha megkérdeztünk ott valakit, hogy van-e alternatíva, hogy a, ahhoz képest, hogy a király irányítsa az országot. Hát nincs ilyen. A demokrácia nem volt benne a képben. Voltak persze tapasztalatok, Egyesült Államok, a gyarmatokon valahol, de azért általában nem igen foglalkoztak azzal, hogy a monarchia mellett lenne egy demokrácia is, mint lehetőség. És hasonló forradalmat látunk a szervezetekben is. Bizonyos szervezetekben pontosan látjuk, a munkavállalók elkezdik megválasztani a saját vezetésüket, és ez egészen jól működik, azt kell, hogy mondjam. Van egy sor cég, amelyek igen demokratikus módon működnek, kooperatív módon működnek, és igen sikeresek is tudnak lenni, tehát ilyen szövetkezetek hasonlóan működnek és főleg az infokommunikációs területen, a vezetésben a részvétel, a munkavállalók részvétel sokkal fontosabbá vált a döntéshozatalban. Például ők választják meg, hogy ki legyen a top managementben, stb. Tehát ez egy általános nagy trendként fogható fel. Tényleg a szervezetekben a demokrácia megjelent. Igen jobban ki kell szolgálni az embereket, hogy kinek akarnak dolgozni, hol akarnak dolgozni, hogyan akarnak dolgozni. A másik nagy trend, amit megállapíthatunk a szervezeteken belül, hogy a szervezeteknek reagálniuk kell arra, hogy stabilak és rugalmasak legyenek egyidejűleg, és akik az in- leginnovatívabbak azok a, azt mondják, hogy akkor képesek erre, ennek eleget tenni, hogy egy úgyfajta munkavállalót alkalmaznak. Ezek a szabad állandó munkavállalók, tehát állandó munkavállalók itt vannak, ezt ismerjük már, de egy pool módjára működnek, tehát ott vannak az emberek, akik nagyon rugalmasak, ezt értjük ezzel, tehát rendelkezésre állnak, és projektszerűen működnek. Tehát projekteket kínál fel a cég az egyik. Persze az lehet, hogy kritikusak is lehetünk, tehát ez a biztonságos munkavállalás végét is jelenti, de lehetünk optimistábbak is, hiszen ez képessé teszi az embereket arra, hogy összhangba hozzák a összeegyeztessék a magán és a munkaéletet, munkavilágát, hiszen ők döntenek, hogy mikor akar dolgozni, és mikor vonulnak vissza egy kicsit, tehát ők, egy, ez egy foglalkoztatási mozaikot jelent. Tehát meg kell nézni, hogy hány órát akarunk bérért dolgozni, hány órát akarunk talán önkéntes munkát végezni, és hány órát töltünk a családdal, szabadidőben, stb és ez egyfajta rugalmasságot követel meg. Tehát az időszakos munkavállalás egy rendkívül fontos trend az utóbbi időben. Összefoglalva tehát, mit jelent ez? a magánélet és a munka összeegyeztetése szempontjából. Ez, ez azt jelenti, hogy van egy technológia, amelyik képesé tesz bennünket arra, hogy a nagy szervezetek előnyeit, a méretgazdaságot, a márkanevet, stb. összhangba hozzuk a kis szervezetek előnyeivel. Tehát ötvözzük a nagy cégek, a kis cégek, a kis szervezetek előnyeit, ahol kellemesebb, családiasabb a lég, a hierarchia nem olyan piramis jellegű, laposabb, magasabb, karcsúbb a hierarchia, és rugalmasabban reagálnak, nagyobb a kreativitás, a motiváció jobban működik, tehát ezt, ezt ötvözni lehet. Ez hagyományosan persze korábban a kisebb szervezetekben volt meg, de a technológia lehetővé teszi, hogy az összes szervezet, a nagy és a kis szervezetek előnyeit jobban kiválogatja magának. Ennyit szerettem volna elmondani azzal kapcsolatban, hogyan tudják a szervezetek ezeket az aspektusokat eh, alkalmazni. Ez nőkre és férfiakra persze egyaránt eh, érvényesül, de most nézzük a különbségeket a nők és férfiak esetében. Egy eh, grafikont akartam bemutatni, ami egy kategóriákat tartalmaz, különböző mm, foglalkoztatási területeken, különböző dimenziókból. Hogyha a szakmákról, emberekről gondolkodunk, akkor megnézni, hogy mennyire van szaktudások az embereknek, mennyire kedvesek, mennyire kellemes emberekről beszélünk. Ez az a két dimenzió, amiről beszélünk. Tehát valahova elhelyezzük ezeket az embereket a két megközelítés alapján, amit említettem, és nézzük meg ezt a grafikont. Itt a férfi szerepek kijelölése az, amiről beszélünk. Itt a professzor például, az egy jó dolog, hiszen általában nagyon egy professzor, kellemes ember általában, és nagyon nagy szaktudása rendelkezik. Tehát ez az első dolog. Nézzük meg, hogy nők esetében mit jelent. Ugye itt a, leg, abba, a felső sarok, ez üressé vált itt, tehát hogyha ezt vizualizálni akarjuk, nők és férfiak Adott esetben, ha a munkát összhangba kell hozni a magánélettel, itt egy alkot kell kötniük a nőknek, ugye, tehát a karriernő az egy kompetens nő, de nem kedves, de hogyha valaki nőként kedves és kellemes ember, akkor nem mi lehet sikeres a karrierjében, ugye. Tehát de viszont ha valaki előre akar jutni, azt a két dimenziót is ki kell szolgálnia természetesen és el kell, hogy mondjam, egy kutatást végeztünk ezen a területen, nagy kutatás volt, és ez nem a tudás hiány kérdése. A kutatásban gyakran ismerjük a dolgokat, hiányoznak a, az ismeretek, de itt nem erről van szó, hogy miért kevés a női vezető például a professzionális területen. minden tudunk tulajdonképpen, az okokat is ismerjük, sőt, már a megoldásokat is nagyon jól ismerjük. A kutató szempontjából minden megvan, amire szükségünk van, mindent tudunk, amit tenni kell, és és össze tudunk állítani egy ilyen csomagot a tudós szempontjából, és egy végrehajtási problémánk van, vagy mondjam azt, hogy politikai problémánk van, politikai intézményi intézkedésekre van szükség. Most nagyon röviden a legfontosabb eredményeket szeretném bemutatni. Annak érdekében, hogy valaki részt vegyen egy szakmában, ehhez jelentkezni kell, ugye akarni kell részt venni. Ugyanaz az életrajz, ugyanaz a kompetencia eszköztár eltérő eredményekre vezet nők és férfiak esetében. Ezt is tudjuk. Ismerjük azt a tényt, hogyha az ember a bérről tárgyal, akkor az első munkahelyükön a nők már kevesebb pénzt kapnak néhány százalékkal, és ez egyre nagyobb lesz idővel. Ezt gyakran halljuk ha a nők ragaszkodnak ugyanazon összeghez, erre vannak tanulmányok, akkor az emberek nem kedvelik őket. Tehát elutasítják azt, hogy a nő ugyanannyit akar keresni, mint a férfi. Igenis, fogadjon el kevesebbért a nő. Aztán az értékelésről is beszélünk, a teljesítmények értékelése, az előmenettel. Itt látni kell, hogy megint csak vannak bizonyos szerepelvárások, sztereotípiák, és itt a médiában ezt meg kell vizsgálni, politikai, strukturális intézkedésekre van szükség, illetőleg a tudatosításra, hogy az emberek lássák, hogy ez tényleg így van. Az Egyesült Államokban sokat foglalkoznak, tehát ott a fai kérdés tekintetében már vannak tapasztalatok, tehát a, a látásmódot kell megváltoztatni, ez egy strukturális intézkedést igényel a digitalizáció képessé tesz bennünket, hogy összhangba hozzuk ezeket a kérdéseket, amit emlékeztetünk, a foglalkoztatott emberek eh, rugalmasságot, a flexicurity biztonságot és rugalmasságot akarnak, ezt elvárják a munkaadók is, ez természetesen az egyik legfontosabb dolog, amit elvárunk, aztán a demokrat demokrácia és a nyitottság eh, szintén képesé tesz bennünket, hogy ezeket az új modelleket el tudjuk fogadni aztán a szociális védelem esetleg itt ö, ö, szerepet játszhat még, itt ezt pontosan tisztázni kell, hogy az új szociális koncepciók milyen viszonyban vannak ezzel, és ö, a nők és férfiak közötti különbség továbbra is fennáll. Itt ö, hallottuk, miről van szó, tehát a férfiak szerepe a háztartásban, aztán a anyaság, apaság különböző következményekkel jár a karrierek szempontjából, és továbbra is fennmarad a jövedelmek közötti különbség. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, nagyon érdekes előadást hallottunk. A következő meghívott vendégünk Anna Rubin, aki a svéd baloldali párt bordjának tagja, politikai tevékenységet végzett a munkaidő csökkentése területén 10 év alatt a svéd szakszervezeteknél, jogi tanulmányokat végzett, munkajogban szerzett tapasztalatot a nők részmunkaidejében végzett kutatásokat a magánszektorban, Dél-Svédországban él, Látsz Krona városában az elmúlt két évben a vezetett a svéd baloldali párton belül, és jelentést készített a költségekről, stratégiákról, a hat órás munkanap bevezetése témájában Svédországban. Nemzetközi kutatómunkát is végzett, illetve ezek megvalósítását eh, Svédországban, Franciaországban, Németországban is, amikor szakszervezetekről van szó, a rövid, eh, munkanap, a rövid munkanapok bevezetése kapcsán, kollektív joggal, ő, mint említettem, a baloldali párt tagja volt szakszervezetésként, a nők eh, nagyköveteként, és tanított feminista témákat középiskolákban, illetve olyan nőket képzett, akik újak a politikában. Üdvözöljük, Anna! Öni a szó parancsoljon! Köszönöm szépen, hogy még ilyen későn is velünk vannak. Okej. Okay. Eh, jag vill börja med att tacka eh, Malin. Svédül folytatom. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani Marin Björk asszonynak, illetve az előttem szóló kitűnő szakértőknek, kutatóknak. Én nőjogi harcos vagyok, és nagyon örülök annak, hiszen mi mindannyian azért vagyunk itt, mert nagyra értékeljük az esélyegyenlőséget. Nagyon örülünk azoknak, akik itt vannak, és én a rövide munkanap bevezetését szorgalmaztam. Ilió, a fiam, itt ül a terem hátsó végében, 8 éves, és ő elgondolkodtatott arról, hogy a élet sokkal többről szól, mint a munka. Amikor terhes lettem, akkor észrevettem azt, hogy én már nem vagyok annyira produktív, olyan érzés volt, mintha férfi lennék e, e, e tökéltség nélkül, de a férfiak természetesen nem termékenyek, tehát itt egy bonyolult kérdésről van szó. Tudjuk azt, hogy nagyon fontos a munka, az életfeltételek megteremtéséhez, a jóléti szolgálatok igénybevételéhez, viszont a munkaidő koncepciója ennél sokkal szélesebb. A munkaidő kapcsolódik a nem fizetett munkához, ahhoz az időhöz, amit a családjainkat töltünk, illetve ahhoz az időhöz, amit nem a családunkat töltünk. Mozgással, olyan üléseken ülünk, mint mai, pihenünk vagy alszunk mondjuk. Tehát eh, röviden minden olyan dologgal, amelyek értelmesítesik az életet. Ez a, az ábra egy 73-as tanulmányból származik. Svédországban nem 6 órán dolgozunk naponta, hanem 8 órán. Illetve még elég sokkal többet, illetve nagyon sokaknak nincsen munkájuk. Hiányzik az egyensúly a munkaerőpiacon. Franciaországban bevezették a rövidebb munkahetet, a 35 órás munkahetet, és a 35 órás munkahely bevezetésének oka az volt, hogy nagyon fontos egyensúlyt teremteni a munka és a magánélet között. Több munkahelyet szerettek volna teremteni Franciaországban ezzel a rendelkezéssel, Franciaországban a munkavállalók azt érték meg, hogy életminőségük növekedett, javult ennek következtében, illetve nagyon sokan arról számoltak be, nagyon sok nő, hogy jobb egyensúlyt sikerült teremteni a fizetett és nem fizetett munka között a férfiak és nők között. A gyerekekért is, gyerekekről is többet gondoskodtak a férfiak, illetve több időt töltöttek háztartási munkával ami a munka és a család összeegyeztethetőségét illeti. Ez a mai ülésnek a témája, és én szeretném volna néhány kérdésre kitérni, illetve megvizsgálni azt, hogy milyen eszközökkel tudjuk mindezt elérni. Hogyha nincsen jogalkotás, nincsenek rendelkezések, akkor a családok hagyományos utat választanak, otthon maradnak, a férfiak dolgoznak, a nők maradnak otthon, és a férfi marad a tradicionális család ellátó. Én készítettem egy egyetemi munkát, amikor ezt a két perspektívet vizsgáltam, és két konkrét jogalkotási javaslatot vizsgáltam. Az egyik ugyanezzel a fizetése, rövidebb munkaidő kialakítása, a másik pedig az egyenlő elosztása a családi, illetve szülői szabadságnak, azért, hogy a nők és a férfiak, az apák és az anyák egyenlően osztozzanak ebben a szabadságban. Ez ellentmondásos az EU-ban. Sokan ezt a szülőkre akarják hagyni, hogy kimegy anyasági, apasági szabadságra. A nők azok, akik hagyományos módon otthon maradnak a gyermekekkel, ők azok, akik részmunkaidőt vállalnak, és egyetlen egy antidiszkriminációs irányelv sem fogja ezt a kérdést tudni megoldani. Tehát ezeket az egyenlőtlenségeket fontos megszüntetnünk. Itt pedig szerepelnek a statisztikai adatok, a részmunkaidőre vonatkozóan 32%-a a nőknek részmunkaidőben dolgozik, a férfiak körében ez 10%-os, ami pedig a szülői szabadságot érti, 77%-ban veszik ezt igénybe nők, 23%-ban férfiak. Annak ellenére, hogy a svéd jogalkotásban létezik egy rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ezt a férfiak és nők között egyenlően kell megosztani, mert mint a szülői szabadságot. A következő ábra az egyenlőtlenségek körforgását mutatja, ezt az ördögi kört. A nők azok, akik részmunkaidőt vállalnak, kevesebb a fizetésük, éppen ezért nem engedhetik meg azt, hogy elváljanak bizonyos esetekben, hiszen anyagilag nem tudnak megállni a saját lábukon. Ez pedig azt jelenti, hogy a nők azok, akik a nem fizetett háztartási munka javát is elvégzik, és ők azok, akik megint csak emiatt részmunkaidőre kényszerülnek. Mik az előfeltételei az egyenlőségeknek? Az én tanulmányom a munkahelyet csökkentésére vonatkozik, ugyanolyan fizetéssel, 6 órás munkaidő, munkanap bevezetésére. Azt gondolom, hogy ez a rövidítés nem fog automatikusan Eh, ahhoz vezetni, hogy az egyenlőség növekedni fog. Hogyha férfiak például több eh, szabadidővel rendelkeznek, akkor akár ivásra vagy focilézésre is tölthetik ezt. Illetve a nők ezzel párhuzamosan nagyobb részt vállalnak megint csak a háztartási munkákból. Ez pedig ellentmondásos, ellentmondásos ez a javaslat illetve a szülő, az apasági szülőszabadság egyenlő megosztását illetően is. Viszont azt gondolom, hogy ez a kettő az előfeltétele az egyenlőség megteremtésének a két nem között. Tudom, hogy nincs elég időm, 10 perc nagyon rövid, hogyha vannak kérdéseik, akkor ezekre majd szívesen válaszolok. Itt van egy kép, Svédországban készült, erről szeretnék egy kicsit beszélni. Az első fotó 73-ban készült, amikor Svédországban megszűnt a szombat, mint munkanap. Tehát a 48-as órás munkahétre, 40 órás munkahétre tértünk át, ez azt jelenti, hogy szombaton már nem kellett dolgozni. A családokat pikniken látjuk itt, eh, szombat délelőtt a parkban, mert nem kell dolgozniuk és aztán létezik egy 2022-re vonatkozó fotó, amely a csütörtök délután mutatja, ahol szintén pénkékeznek a családok, anya-apa ott van, mert nem kell mondjuk csütörtök délután dolgozunk, azért mert 6 órás a munkanap. Tehát ez a kampány egyszer már sikeres volt, akkor sikeres lett akár még egyszer. Írországban Alok Pálmán korábbi miniszterelnök azt mondta, hogy a politika ar, arról szól, hogy valaki akar-e valamit csinálni. Sajnos őt, ő ellen merényletet követtek el. Én a hat éves voltam, amikor ő meghalt. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az ambíció kérdése, nem csak a és köszönet szabályozását kell figyelni, tehát fontos, hogy legyünk elég bátrak, legyenek ambícióink, a munka és a család összeegyeztethetőségét illetően, és egy olyan helyzetet teremtsünk, amikor a nők és a férfiak eh, esélyegyenlőséget élveznek. Jelenleg is a kormány az adócsökkentéseket prioritizálja a leggazdagabbak számára, és a szegények ezzel egy időben azt kell, hogy megéljék, hogy a társadalombiztosítási rendszereket alássák, a védelmi rendszereik gyengülnek, a saját baloldali pár, párt, és gondolkodott arról, hogy mi történik, hogyha 6 órára csökkentjük a munkanapot. Sokan azt mondják, hogy ez visszavezet bennünket a kölyökorszakhoz, ez túl drága, ha csak 6 órát dolgozunk egy nap, de a mi elemzésünk azt mondta, hogy igen, ez drága, viszont hogyha az adó csökkentéseket arra fordítanánk, hogy a munkahelyet csökkentenék, akkor ez sikeres lehetne. Tehát, hogyha ezt meg akartuk volna valósítani, akkor meg tudtuk volna valósítani. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom kérdéseiket. I thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes előadás volt. Hát úgy láttam, hogy eddig senki sem jelentkezett kérdésre, de most már akkor bárki jelentkezhet, mert a képviselők között más nincsen. Kérem, mutatkozzanak be, de csak 10 percünk van, úgyhogy rövid legyen a kérdés, kérem. Hallanak? I'm John az e Európai Szállítási Közlekedési Szövetség Női Bizottságától jöttem. Azt mondta, hogy amikor ön elnök lett, akkor kevésbé e, termelékeny lett. De szerintem pont az ellenkezője történt, e, termelékenyebb lett, mert emberi e, embereket hozott a világra. Nos, a, minden fajta családon belüli munka igazi munka, mindegy, hogy most fogyatékos vagy idős emberekről gondoskodnak, ez a szeretet munkája. Tehát amikor egyensúlyról beszélünk, akkor könnyíteni kellene e, ezen a munkán, és ez történik, amikor az állam biztosít bölcsödéket, óvodákat, szociális gondozási központokat, idősek otthonát, stb. De pontosan a megszorítások során ezeken a pénzeken csökkentettek a kormányok. Tehát tulajdonképpen a nők ezeket ingyen csinálják ezt a munkát a család, családban, és amikor a szolgáltatásokat bezárják, akkor ez elsősorban a nőket e, érinti azt mondta, hogy mind a munkavállalók, mind a munkaadók biztonságos rugalmasságot szeretnének. De valószínűleg a munkavállalók mást értenek a flexi security e, e, alatt. Tehát egy biztos munkahelyet szeretnének, és ezt szeretnék, hogyha hozzáillesztenék a családi feladataikhoz. Amit a munkaadók értenek ez alatt az, hogy egyre jobban ki tudják zsákmányolni a munkavállalókat, hogy ott lesz az a rengeteg munkavállaló, akik akkor jönnek, amikor akarja a munkaadó, akkor mennek el, amikor ő küldi el őket, és a többi. Tehát ez meg, ez kiszélesítette a fizetések közti különbséget a férfiak és nők között. De ma itt elsősorban a nőkről beszélünk, akiknek igenis nagyon nehéz, nehézé vált az, a helyzete. Köszönöm szépen. Két, két kérdés, ez tulajdonképpen ami elhangzott. Még van-e más kérdés? Helga Péterzen vagyok, a német vasúti szakszerzeti szövetségtől vagyok. A projekt munkára szeretnék én is rákérdezni. Én is emiatt aggódom, ez egy kérdésem önfelé tulajdonképpen, hogy kutatták-e azt is, hogy a munkavállalók versenyhelyzetben egymáshoz képest hogyan reagálnak, hogy lefelé mutat majd a bérspirál, és adott esetben azok a nők, akik még nem tudnak olyan rugalmasan reagálni, adott esetben egy projektet nem tudnak végigvinni Münchenben, ha éppen hamburgi lakosok, vagy fordítva, akkor mi van? Itt a kérdésem az, hogy vizsgálták-e ennek a hatásait, hogy mi lesz az eredménye majd ennek, ha tényleg ez a versenyhelyzet kialakul. For one more question. Van-e még kérdés? parancsoljon. Philip Seidip, a Platform Európa szöveg segítségtől. Nagyon örülök, hogy férfiként először szólhatok hozzá, de azért látom, hogy van más férfi is jelen eh, itt. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a gondozóknak a eh, munkája. Az Age Platform Europe az időseknek az érdekeit eh, képviseli, és azt látjuk, hogy e, időskorban elsősorban a nők helyzete nagyon rossz, mert a nyugdíjuk már nem sokat ér, már eleve alacsonyabb az a, a nyugdíjuk, mert az a fajta munka, amiket ők végeztek, azt nem fizetik, és a GDP-ben sem veszik figyelembe, vagy akármilyen juttatásokban sem és ha van házastársuk, és ő elhuny, akkor már kevés joguk marad, vagy tőkéjük az, éveik, az utolsó éveikre. Már pedig ezek nagyon gyakran a legdrágább, legköltségesebb évek. És ezért köszönöm, hogy rámutattak a nyugdíjak és a családban végzett munkának a fontosságát legyen az gyerekek gondozása vagy időseké. Akkor kérem a többi előadót, a két előadót, Isabel Velpét és Anna Rubint, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre. De röviden kérem, mert néhány percük maradt csak. Én remélem, hogy ha, spanyol, eh, ha svédül beszélek, akkor az jó önöknek, mert ez számomra is a legjobb. Köszönöm szépen a szakszervezet képviselőjének, a nevét sajnos nem tudom. Eh, eh, na, mindesetre most angolul beszéltem. Na, akkor visszatérek svédre. amikor 24 éves voltam, akkor én is ugyanebben a helyzetben voltam, és terhes voltam, és nem maga rugalmas munkaidőt akartam, nem akartam versenyezni más munkavállalókkal, én biztonságot akartam. Tehát itt ez azért egy eléggé vegyes kép de egyetértek azzal, hogy általános és kollektív megoldásokra van szükség. És szükség van egy társadalombiztosítási rendszerre, amely megvédi ezeket a munkavállalókat és hogy a nők nem tudnak mindig rugalmasak lenni, épp ezért nem olyan versenyképekes. Tehát nagyon ez a flexicurity, tehát a rugalmas biztonság az igenis kockázatot lejelent a nőknek. Aztán az úriember, aki e, az idősebbekről beszélt, és az idősek gondozásáról, e, ez egy nagyon fontos kérdés, nem volt már időm erről beszélni az előadásomban, tehát amikor a nők dolgoznak, de otthon is nem fizetett munkát végeznek, azt nem veszik figyelembe a nyugdíjukban. Tehát a tulajdonképpen a részmunkaidőt vállaló nők is eh, egész munkaidőben dolgoznak a családban végzett munkájukkal, de az nincs fizetve, ugye? Tehát ez mind a nyugdíjukban, sem a nyugdíjukban nem fog mutatkozni, sem másképp. De az utolsó kérdésre talán nincsen időm. Németül fogok reagálni, elég bonyolult német kérdések voltak ezek. A flexicurity kérdés, hát látjuk, hogy van egy ilyen jelenség valóban, hogy cégek bizonyos munkahelyeket nem tudnak betölteni, főleg, hogyha nagyon jól képzett emberek van szükség. Másrészt van egy strukturális munkanélküliség. Nem gondolom, hogy ez a modell minden cégre nézve ugyanúgy alkalmazható, de látjuk, hogy azoknál, akik, akik iránt kereslet van, azok szeretik ezt a modellt, ezt a rugalmasabb modellt. Az aggály persze, hogy visszaélnek a helyzettel, ez reális, ez egy reális félelem, meg kell vitatni, de azért gondoljanak arra, hogy az infokommunikációs technológia elképesztő átláthatóságot tud ö, ö, teremteni, a glassdoor.com portál például pontosan be tudja mutatni, hogy hogyan bánnak a munkáltatók a munkavállalóikkal. Az employer branding egyre fontosabb dolog, és egyre jobban láthat, hogy mi történik, és nem találnak munkavállalót, ha túl rossz az imidzsik. Ilyen előfordulhat valóban. Egyébként a prezentációban azt is mondtam, hogy elképzelhető adott esetben talán, hogy ezek a modellek, hogy a cégek versenyképesek maradjanak, és egyes munkavállalói csoportok is kedvelik ezt, mondjuk ezt politikai intézkedésekkel lehet támaszkodni, hogy legyen egy, egyfajta alapjövedelem, egy általános alapjövedelem, ezt akarják az emberek, a cégek, legyen egy biztonság. Egyetértek az előttem szólóval ebben, de a, a kutatásból azt is tudjuk, hogy csak a biztonság nem tesz boldoggá. Tehát a munkavállalók 70%-a nem akar úgy a biztonságban tovább dolgozni, inkább szeretnék a nagyobb rugalmasságot és a team munkát, a decentralizált team munkát előnyben részesíteni. Tehát a menedzsment feladata, hogy ezt eldöntse, hogy hogyan tudja megvalósítani persze. Aztán a következő hogy kutatás van-e már erre a területre, nincs még kutatás, ezek a modellek teljesen újak. A Vondragon Spanyolországban, az MKO, a brazil gépipari cég megszüntetik a vezetést a régi formában, a munkavállalók maguk szervezik meg a vezetésüket is. Ez egy nagyon fontos kutatói munka lesz, érdemes lesz megnézni, hogy gazdaságilag mire képesek ezek a cégek, vagy szociálisan fenntarthatósági szempontból mire képesek. Ez viszonylag új dolog, ezért mondtam, hogy új, és van. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, hogy lezárhatjuk eztnek a panelnek eh, a munkát, és akkor most én is az anyanyelvemen görögül fogok beszélni. Válság idejét éljük és ez a válság számos hatással van az európai polgárok életére. 500 millió európai polgár nagyon sokat vár az Európai Parlamenttől, és mi nőként bizony elvárunk dolgokat szintén, hogy az eddigi hiányosság egyre inkább megszűnjenek. Nézzük meg a work-life balance a munka és a magánélet egyensúlyát, ha megnézzük az Európai Parlamentet, vagy más Európai Uniós intézményeket, hmm. bizony számos irányelv született már, egyéb jogszabály született már ezen a területen, de hát ugye napjaink megszorító intézkedései miatt és ezek kikezdik a szociális hálót, ezt pontosan tudjuk, főleg a déli országban, Portugáliában, ahol a kolléga nő érkezik, Bastos kolléga, de Ciprusban, ahol a nén származok, Görögországban, itt nagyon súlyosan van érintve, de Damaki asszonyak, ez imént beszéltük, Görögországból van. Tehát ezek a megszorító intézkedések bizony hatással vannak, és azt teszik tönkre, amit az Európai Unió sikerként már elért. Jogokban például, éppen ami a nemek közötti egyenlőséget illeti, azt gondolom ez egy visszalépés. Visszalépés bizony. A munkanélküliség ilyen irányba hat, a szegénység is ilyen irányba hat. És hát az erőszakosság növekszik, még a családon belüli erőszak is egyre erősödik ilyen súlyos helyzetekben. Amit itt Európának meg kell tennie, itt a következő parlamenti választások előtt, a 2014 májusi parlamenti választásokról beszélek. Az a dolgunk, hogy belássuk, útelágazáshoz érkeztünk. Nagyon fontos, hogy kit választanak meg májusban, hogy hogyan dolgozunk tovább. Új vezetők fognak itt működni, akik adott esetben viszonyulnak valahogy a megszorítási politikához, akik tovább viszik a megszorítást, aki a munkanélküliséget is vállalja, az erőszakot, stb. Itt a negatív szociális hatásokkal is számolni kell, amelyek jelentkezhetnek, ha a megszorítás tovább megy. Igazságtalan döntésekkel jár ez, és az eurócsoport hozza meg ezeket gyakran, zárt ajtók mögött a trojkának nincsen legitimitása ilyen szempontból. Nem bír felelősséggel például az Európai Parlamenttel szemben a trojka. Örülök, hogy ezért egy ilyen panelt meg lehetett szervezni, női hozzászólóink voltak csak, azt hiszem kiváló hozzászólásokat hallottunk, és a férfiaknak köszönöm, akik kibírták ezt az időszakot, és itt maradtak. Köszönöm a kérdésfeltevőknek is, hogy megtették a, feltették a kérdéseiket. Hosszú utat kell még bejárni az egyenlőségig, de az Európai Parlament az egyetlen olyan intézmény, ahol sok millió ember által választott képviselők vannak jelen, 500 millió európai polgárt képviselnek ezek után. 2013 az európai polgárok éve volt, és ilyen szellemben üdvözlöm, hogy 2014 a Work-Life Balance éve lesz. Együtt kell ezen dolgoznunk, hogy tudatosítsuk, hogy felhívjuk a figyelmet erre a kérdésre, egy kritikus hozzáállást kell kialakítani a polgárokban, és azt kell elérni, hogy részt akarjanak venni az európai életben. Ezzel a végére jutottam. Egy előadótól hallottam, hogy az egykori svéd miniszterelnököt is említette, hogy sok mindennek kell történnie még a politikában. Most a görögökre hivatkoznék, a görög filozófusokra, akik a demokrácia alapjait írták le. Szokratész mondta azt, hogy a legfontosabb, hogy a polgárok életét javítsuk. A világ nem javul meg addig, amíg az ember nem képes önmaga megjavulni. Itt a gazdasági válság idején nem csak számokról szabad beszélni, mert emberi szenvedésekről is szó van, ez a válság egy értékválság is. És ha azt akarjuk, hogy a társadalmaink tovább fejlődjenek, akkor azt kell megnézni, hogy hogyan tudjuk az embert jobbá tenni, a férfit és a nőt. Hogyan tudjuk a szociális hálót megőrizni, sőt tovább javítani itt Európában. Erre van szükség, és ezt kell Európai Parlamentként képviselnünk, a következő választások után is. Férfiakat, nőket fognak megválasztani, olyanokat reméljük, akik a nemek egyenlőségért harcolnak. Köszönöm az előadóknak, kiváló előadásokat hallottunk. Regina Bastos kolléganőnek is köszönetet mondok. A képviselőknek, férfiaknak és nőknek azt kívánjuk, hogy legyenek sikeresek a választásokon legközelebb is, és hogy valamennyien találkozzunk. Rám is vonatkozik ugyanez és remélem, hogy a nemek egyenlőségért folytatott harcot megnyerjük. A tagállamokat kell meggyőzni. Ez egy fontos dolog. És fontos, hogy a csökkentések a, ne érintsék az egészségügyet és az oktatást. Ez két neurologikus pont, nem szabad ott tönkre takarékoskodni magunkat, mert akkor eljátszuk a jobb Európa esélyét, de mi valamennyien Európát szeretjük, és azt szeretnénk, hogy Európa fel tudjon állni ezzel az elnyomással szemben. Köszönöm szépen, kellemes további munkát kívánok! Eh, eh, Természetesen a tolmácsoknak is köszönöm a munkájukat, mondja elnök asszony, a titkárságnak, eh, a két szakbizottság titkárságának, akik ezt megszervezték itt a mai napon. Muito brevemente, também umas últimas palavras para encerrar esta audição. Foi uma audição. Nagyon rövid leszek a végén, mondja Bastos asszony. Ezzel a meghallgatás végére értünk, azt hiszem nagyon hasznos volt. az eredmény az, azt gondolom, hogy többet kell tennünk, hogy elérjük azt, amit szeretnénk, hogy a munka és a szabadidő összhangba kerülhessen, összeegyeztethetővé váljék. A vita két nagy problémára koncentrált szerint, az egyik egy demokrácia probléma, a másik pedig egy gazdasági, gazdasági növekedés kérdése. Nagyon akut a kérdés bizonyos tagállamokban, hiszen többeket kiemelten érint a válság. Ehhez politikai intézkedésekre van szükség európai és tagállami szinten egyaránt. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek reagálni tudnak ezekre a kihívásokra mindkét irányba. Nap mint nap kell ezt a politikában érvényesítenünk, most és a jövőben a nagy kihívás az, hogyan tudjuk a nők és férfiak közötti egyenlő elbánást biztosítani, hiszen ez az alapja, a feltétele annak, hogy igazságosabb társadalomban élhessünk az egyik prioritás, amelyel az európai polgárok szembesülnek, és főleg a nők a 28 tagállamban. Fel kell lépni a jelenlegi igazságtalansággal szemben, például a bérezésben. Itt a, ehhez pedig összhangba kell hozni a munka és a szabad ide a család idejét. Ehhez pedig a jövedelmi szakadékot kell megszüntetni, hiszen tudjuk, hogy kihat ez az életre, később az egészségre, a nyugdíjakra, stb. Tehát ami az elején így alakul, az a később komoly hatással jár majd. Tehát az társadalom csak akkor lehet igazságos, hogyha férfiakra és nőkre nézve is igazságos. A résztvevőkről pedig azt tudom mondani, akik ma itt voltak, tőlük azt hallottuk, hogy a szociális változásokat figyelemmel kell kísérni, alkalmazkodni kell hozzá, de ö, szerintem meg kell nézni, hogy tényleg milyen hatások jelentkeznek a részmunkaidő kapcsán, vagy a háztartási munka megosztása kapcsán újfajta szerepeket kell meghatározni. Ezek azok a kérdések, amelyek választ várnak a mai nap után szerintem továbbra is. Kiváló előadásokat hallottunk, kiválóak voltak a kérdések is, érdekesek, köszönöm, hogy itt voltak. Nagyon mm, jó délután töltöttünk együtt.